a a házszabály 149-es pontja szerint összeállított, az elnökök konferenciáján eldöntött napirenddel kapcsolatban, kap, napirendet kiküldtük. A mai nappal kapcsolatban nincsen megjegyzésem, a holnappal kapcsolatban sem. Viszont szerdára azt kérték, hogy az antiszemitizmus, iszlám ellenészség, erőszakkal kapcsolatos témáról állásfoglalás is legyen, és erről majd áprilisban szavazzunk. Metzola asszony kérte ezt, úgyhogy először neki fogom, fogom megadni a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, a néppárt azt kéri, hogy az a vita, amely majd lesz hamarosan a héten, az, a, az erőszakos iszlamizmus és idegen ellenességgel kapcsolatos vitát kövesse majd állásfoglalás, amelyről majd az áprilisi ülésen ellen szavazzunk. Szeretne valaki mellette szólni, Holmájer asszony. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Ami ezt a pontot illeti, az antiszemitizmus, az erőszakos szélsőségesség, hogy e, tehát ehhez egy állásfoglalást is fogadjunk el. Ennek a lényege az, hogy közös jelzést akarunk küldeni nem akarunk részleteket meghatározni, hanem egyszerűen mi, mint Európai Parlament szeretnénk kifejezésre juttatni azokat a dolgokat, amelyeket az emberi jogi jelentésekben is kifejezésre jut juttatunk, és ezeket általában az SND frakció, a liberálisok, zöldek nagyon is támogatni szokták. Tehát az erőszakos szélsőségesség ellen szeretnénk fellépni. Mindig, mindenképpen van, mindenképpen indokl, indokolt ez. Hétről hétre mindig vannak ilyen jellegű túlkapások. Az, hogy most ezt a vitát még állásfoglalással akarjuk megerősíteni, ez csak annyit jelent, hogy világos jelzést akarunk küldeni. A néppárt szeretne meghallgatást szervezni, azt szeretnénk, hogy tartalmilag is saját kezdeményezések kezdeményezéseket indult, tartsunk, és ezt az állásfoglalást pedig jelzésnek tekintjük. Azt szeretném, hogyha a parlament frakciókon túlmutató, átfogó, idegenellenesség elleni jelzést küldene, véleményt fogalmazna meg. Köszönöm, mondja az elnök, ki szeretne ellene szólni? Szépling asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, hogyha jól tájékoztattak engem, akkor az elnökök konferenciáján már volt egy ö, kérvény ezzel kapcsolatban, hogy az antiszemitizmusról szóló vitát állásfoglalással ö, zárják le, és az elnökök konferenciáján elutasították ezt a javaslatot. Mindemellett nem kérdéses, hogy az antiszemitizmussal kapcsolatban nagyon elővigyázatosnak kell lennünk, főleg néhány konkrét tagállamban. Azonban azt szeretnénk, hogy ezt másik sorrendben csináljuk. A jelzést már megadjuk a vitával és a vita lefolytatásával ezen a héten, és ezután majd egy meghallgatáson, amelyről már döntés született, ott nem csak az antiszemitizmus és az iszlámfóbia alakulásáról fogunk beszélni, és ennek a történelmi hátteréről, hanem arról is, hogy mit lehet tenni, milyen lépéseket lehet tenni ennek ellenében, és aztán majd a meghallgatás ezen eredményeit is szeretnénk majd fölvenni egy későbbi állásfoglalásba, tehát nem, nem ellenezzük általánosakban az állásfoglalást, csak azt szeretnénk, hogyha a meghallgatás után írnánk meg ezt az állásfoglalást. Akkor ki támogatja a néppárt javaslatát? Ellene? Tartózkodás? Jobb lenne, hogyha elektronikusan ellenőriznénk ezt. Megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott? Frage nochmal, haben alle abgestimmt? Még egyszer kérdezem, mindenki szavazott? Bütikófer úr, ön volt az, aki először emelte fel a kezét, és most ön az, aki utolsóként szavaz. De hát nagyon nagy vonalú vagyok, és időt hagyok önnek, és lezárom a szavazást. 152-en mellette, 152-en ellene. Hogyha most Bültikófer úrnak nem adtam volna meg az esélyt, Bütikófer úr, ki lett, mi lett volna akkor? Akkor ezzel elutasítva, sajnálom. Wir kommen jetzt zu Donnerstag. Csütörtök. A néppárt második napi rendi pontként egy nyilatkozatot szeretne az Európai Unió határain felmerülő nagy bevándorlási hullámmal kapcsolatban a líbiai IS felépés miatt, vagy ennek következményeként állásfoglalás nélkül Holmájer asszony fogja megindokolni ezt a kérvényt. Elnök úr, kedves kollégák! Minden ország, minden földközi tengeri ország nagy aggodalommal figyeli a libiai helyzetet, és ezért azt szeretnénk, hogyha a külügyi megbízott itt a plenáris ülésen beszámolna arról, hogy hogyan lehetne rövid, vagy hogyan képzelik el rövid távon azt a stratégiát, hogyha a, valóban a szélsőségesek azt megpróbálják beváltani azt az ígéretüket, mely szerint tömegesen fognak tengeren útnak indítani menekülteket. Szeretne valaki mellette szólni? Megszóla asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, ami a biztonsági helyzetet illeti Libiában, ez aggasztó látjuk, eh, halljuk, hogy európai eh, polgárokat is, olajmunkásokat és más ott dolgozók, segélyes szervezetek dolgozait is eh, elrabolják. A líbiai mediterrán határon is egyre rosszabb a helyzet, több ezer ember menekül a terror elől és az erőszak elől. A mediterrán térségben a menekült áradat folytatódik. Folyamatosan azt várjuk az Európai Bizottságtól, hogy a stratégiáját mutassa be, hogyan lehet előrelépni, milyen szerepet tudunk ebben játszani. A polgárok az Európai Uniótól megfelelő választ várnak emlékszünk Kadáfi rendszerének bukása után milyen hatása volt ez, például Olaszországra, ahol hatalmas menekült áradat jelent meg. Kérem, hogy mindenki a politikai megfontolásait félretéve igyekezzen a libiai válság megoldása érdekében együttműködni, és ne, ne forduljon, el még, e- forduljon elő még egyszer az, hogy a földközi tenger annyi ember temetője legyen. Köszönöm szépen. Elnök ellene Guerrero képviselő. señor presidente. En realidad no... Köszönöm szépen. Na most nem arról van szó, hogy mi ellenezzük ezt az indítványt, hanem egy alternatívát ajánlunk. Ahelyett, hogy kizárólag a bevándorló hullámra koncentráljunk, általában véve a líbiai helyzetet vizsgáljuk meg, a stabilitás hiányát, a kormány hiányát, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy stabilizáljuk a helyzetet Líbien belül. Ezzel pedig elérhetjük azt is, hogy szó esik a bevándorló hullámokról. Tényleg Libiáról kellene, hogy szó legyen, nem pedig kizárólag az illegális migránsokról. Köszönöm. Guerrero. Guerrero úr akkor először az eredeti indítványról kell, hogy szavazzunk, mert az ön indítvány egy alternatív indítvány. Tehát Holmájer asszony indítványát meg kellene, vagy szeretne hozzászólni Holmájer asszony? Igen. Elnök úr, válaszunk egy közös címet, ahol Líbiáról és az illegális migráns áramlatokról egyszerre lenne szó, illetve a terrorizmusról. Ja, Guerrero. Guerrero úr, most akkor tessék. Bueno, básicamente es lo que yo señalaba, es decir que, la, que... Igen, igen, én is ezt akartam mondani, hogy egy olyan vita legyen, amely Libiáról szól, és arról, hogy Líbiában milyen kockázatok állnak fenn, illetve hogy ezeknek mi lehet a következménye az illegális bevándorlókat is illetően. Elnök, nos, akkor értsünk egyet valamiben. A napi rendre rákerül a bizottság magyarázata, Líbia destabilizált állapotáról és annak következményeiről. Ez így elfogadható? Rendben. Ez az elnök javaslata, ki támogatja? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Köszönöm szépen. Akkor ezzel tudjuk, hogy hogy folyik a heti munkánk.